ülésről. A napi rendünkön a következő pont, Draghi féle jelentés, az Európai Uniós ismeretek iskolai elsajátítása. Az előadónak adok szót négy percben. Mr. Chairman. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Az európai állampolgárok tudása az Európai Unióról korlátozott, nem nincsenek teljesen tisztában az intézmények működésével. Egy 2014 Európa, Euróbarométer szerint az európai állampolgárok mintegy 70%-a úgy érzi, hogy nem tájékozott, 44% pedig úgy érzi, hogy korlátozott a tudása. Az európaiak 52%-a úgy érzi, hogy a szavok egyáltalán nem számít az Európai Unióban. 5 nem is csoda, hogy az állampolgárok elidegenednek az európai projekttől, és egyre inkább euroszkeptikussá válnak, demokratikus deficitet tapasztalnak az Európai Unió döntéshozatali folyamatában. Ezért a párbeszéd fellendítése az Európai Unióról szóló közbeszéd az iskolákban, illetve az intézményekben rendkívül fontos, hiszen így lehet áthidalni azt a szakadékot, amely az Európai Unió és az állampolgárai között tátunk, és így lehet visszaállítani a hitet az európai integrációs folyamatban illetve rámutatni annak szükségességére. Még fontosabb ez a jelenlegi menekült válság kapcsán, illetve az alapvető emberi jogok és demokrácia, demokráciát érintő veszélyek miatt, a terrorista tettek miatt. Az oktatás fő szerepe az az, hogy tudatosan gondolkodó aktív állampolgárokat neveljen egy egyre bonyolultabb, multikulturális, integrált Európában, és minden tanulót fölfegyverezzen megfelelő tudással az Európai Unióról, illetve a tanulók megértsék azt, hogy hogyan működik az Európai Unió, mi a hozzáadott értéke. Az EU tanulmányok hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Uniós kérdésekről kritikusan gondolkodjanak, a tanulók, illetve lássák, hogy ez mennyiben és hogyan érinti országaikat. Így tájékozott véleményt formálhatnak, a demokratikus jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolhatják, illetve megfelelő interkulturális párbeszédet folytathassanak, aktív és felelősségteljes állampolgárok legyenek. A jelentés hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak láthatóbbá kell válnia a tananyagban, illetve a tananyagon kívüli anyagokban, illetve az oktatás minden szintjén. Nem, nem formális és élethosszig tartó tanulás keretében az Európai Unióról kell tanulni, így ez tükrözi azt, hogy mi a, a tagállamok szerepe, hogyan fejlődik az Európai Unió, hogyan befolyásolja ez a nemzeti fejleményeket. Ebben a kontextusban nagyon fontos a történelem tanítása szempontjából az európai megközelítés, a kritikus gondolkodás, a múlt integrálás, az európai értékekre építés. Ezen kívül a jelentés az állampolgári, állampolgári tanulmányokra hívja fel a figyelmet, hogy a pluralista társadalomban aktívan részt vegyenek az állampolgárok. A tolerancia, a tudatosság, a kultúrák megértése, a demokratikus értékek, az emberi jogok mind fontos pillérei ennek. A tagállamok progresszíven bevették tananyagukba a, az Európai Uniós tanulmányokat, azonban nagyok a különbségek a tagállamok között a továbbképzés és a szakképzés tekintetében. Ami pedig a tantervet illeti, az oktatói anyagok tekintetében is nagyok az eltérések. Ezért jelentés arra ösztönözi, ösztönzi a tagállamokat, hogy vizsgálják fölül az oktatási rendszereiket, frissítsék azt az Európai Uniós tanulmányok tekintetében illetve minél több információt szolgáltassanak az Európai Unióról a tanulóknak, és ugyanígy a tanároknak is, és más oktatóknak, formális és informális tanulási csatornákon keresztül, így kiegészítve a pénzügyi eszközöket, kezdeményezéseket. Európai Uniós szinten nagyon sok lehetőség van az oktatás és a kultúra területén, ezeket ki kell aknázni az aktív állampolgárság megvalósítása érdekében, illetve a megfelelő kompetenciák kialakítása érdekében. Megfelelő pénzügyi támogatást kér a jelentés, hogy, hogy mérhető eredményt produkálhasson ez az ágazat. Segítséget nyújtsunk az oktatáknak, oktatóknak, illetve a tanulóknak, a sérülékeny csoportoknak. A School Education Gateway, az IPEL és más, más eszközök segítségével projektek, intézmények lehetőségeinek kiaknázásával. A jelentés azt kéri a bizottságtól, hogy támogassa a tagállamokat erőfeszítéseikben, hogy egy megfelelő Európai Uniós dimenziót domborítsanak ki tanterveikben, közös keretet adjon, iránymutatást az EU tanulmányok terén, és segítse az információ terjesztését. Először is köszönettel tartozom a szakbizottságnak, az árnyék jelentéstevőknek és mindenkinek köszönöm. Kedves kollégák, öt percünk van a spontán felszólalásokra, 18-an kértek szót. Kérem, bocsássák meg, hogyha nem tudok mindenkit szólásra szólítani. Először Teresa Comodini következik. Grazie, Sir President. Köszönöm szépen, elnök úr az európai sokszínűség ünneplésében közös értékeinket, céljainkat ünnepeljük, és megpróbáljuk ezeket elérni. Nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket, célokat jobban el tudjuk magyarázni a fiataloknak, jó lehetőséget kell nekik adni, hogy részt vehessenek Európa kultúrájának formálásában a diákok igenis, hogy sürgetik ezt a lehetőséget, hogy Európa, Európáról maguk kiként tudjanak gondolkodni. Az európai struktúrákat is meg kell ehhez érteni, hogyha az diákoknak esélyt akarunk adni, ehhez eszközt is kell adni. Az EU-nak többet kell tennie a tanárok továbbképzéséért, Iránymutatásokat kell kialakítani az oktatási normákról, jó gyakorlatokat, illetve elektronikus tanulási platformokat, digitális anyagokat a tanároknak. Köszönöm szépen. Egy percben Viorika Tancsilla. Igen, tisztelt elnök úr, az oktatás a társadalom alapját adja. Az előadónak szeretnék gratulálni a megközelítéséhez. Az EU dimenzió megjelenítéséről van szó a tervekben és a jó gyakorlatok átültetése. A mezőgazdasági bizottság tagjaként szeretnék felvetni valamit. Itt arról van szó, hogy az Európai Uniónak reagálnia kell az összes kihívásra, amelyel szembesül a tagállamoknak, törekedniük kellene a harmonizációra, az oktatási programokon belül, hogyha a kihívásoknak eleget kívánunk tenni. A vidéki térségek itt fontos szerepet játszanak, és a mezőgazdasági oktatás fontos része kell, hogy legyen a programoknak a szakképzés során. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ilhan Kiucsiuk. Commissioner, dear colleagues, Biztos úr, elnök úr, kollégák, nagyon sok állampolgárnak nincs elég tudása az európai értékekről, integrációról, keveset tudnak az Európai Unió működéséről, intézményeiről, hogy segítsünk az állampolgároknak megérteni, hogy az Európai Unió előnyös mindennapi életünk szempontjából is, közelebb kell hoznunk az Európai Uniót a mindennapi élethez. Gyakorlati szempontból is mit tesz értünk az EU a párbeszédet is fokozni kell az iskolákban, a az különböző egyesületekben, társulásokban. Egyre inkább globalizálódik a világ, sok a kihívás, ezért ez nagyon lényeges. Az Európai Unió és tagállamai közötti komplex kapcsolatokat meg kell értetni az állampolgárokkal, hogy a tagállamok alakítják az Európai Uniót, és épít a sokszínű kultúrákra. Erre nagyon nagy szükség van. Köszönöm szépen. Nächste Sprecher. Köszönöm szépen. Balcsó Zoltán egy percben. Elnök úr, köszönöm a szót. Az uniós ismeretek oktatása akár hasznos is lehetne, ha a fiatalok nem egyoldalú propagandát, hanem valós képet kapnának az unióról, a jövő lehetőségeiről ez a jelentés nem ebben a felfogásban készült idézem az unióval kapcsolatos ismeretek hiányossága a demokratikus deficit érzését keltheti és az euroszkepticizmus elterjedéséhez vezethet. a demokrácia hiánya nem csupán érzés hanem tény az eu szkepticizmus pedig nem pestisjárvány hanem összefoglaló elnevezése azoknak az irányzatoknak amelyek nem az európai egyesült államokban látják a szép jövőt. az oktatás egyik célja hogy az egyéneket felkésztse a multikulturális társadalomban való létre. nem az oktatás a nemzeti és a közös európai identitást kellene hogy erőstse a multikulturális társadalom bukott ideáját pedig végleg vessük el köszönöm szépen! köszönöm szépen isabel adinolfi egy percben. köszönöm szépen elnök úr! Európainak érzem magam, és szerintem a polgárok ismerik jobban Európát, ami azt is jelenti, hogy a polgároknak megfelelő eszközöket, anyagokat kell biztosítani, hogy tényleg ezt megtegyék, hogy jól tájékozódjanak. Kritikus információkra is szükség van az európai egységről és az európai joganyagról. Konkrét eh, pozitív példákat kell bemutatni, ez egy fontos dolog, az alapvető közös értékekről beszélni kell természetesen, az intézményekről, a döntéshozatali folyamatokról. Ez nem egy könnyű terület. És az európai döntések kihatását is meg kell mutatni a mindennapi életünkre, mert így tudjuk bevonni az európai polgárokat, így tudunk olyan polgárokat nevelni, amelyek látják, miért fontos Európa, és a demokratikus deficit kiegyensúlyozására is képesek lesznek majd. A demokratikus deficit már megmutatkozott, ezt mindenki látja, és egyre fontosabb, hogy azt be kell látnunk, hogy csökken a polgárok közelsége. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Bogdan Venta. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Én is támogatom, hogy vezessük be az iskolai tanrendbe az európai tantárgyakat. Nagyon fontos, hogy a történelemről tanuljanak a gyerekek, az állampolgári ismeretekről. Ez a társadalommal kapcsolatos tudnivalók része lehet, biztos, hogy hozzáadott érték az oktatásban. Így fel tudjuk vértezni a diákokat az őket körülvevő világa kapcsolatos ismeretekkel. Nagyon fontos, hogy ne csak oktassuk, hanem neveljük is a fiatalokat. A fiatalokat a társadalom életében való részvételre kell ösztönözni. Figyelembe véve a bevándorlást, a több kultúrájú társadalmak létrejöttét, nagyon fontos, hogy a, az állampolgári oktatásra figyelmet fordítsunk, és a bevándorlók integrálására is. Dragicsi úr, az elnök közbevágó. Navracsics biztos úrnak adok szót. Bizottság nevében. Köszönöm. Igen, tisztelt képviselők. Fontosnak tartjuk, hogy az EU-val foglalkozunk az iskolában. Először is az előadónak szeretnék gratulálni. A legutóbbi eredmények rámutatnak arra, hogy a társadalom és a fiatal emberek eh, elégedetlensége között eh, összefüggés áll fenn. Az értékeinket előtérbe kell helyezni, és a befogadást kell erősíteni az oktatáson keresztül. Minden fiatal embernek meg kell értenie Európában a közös értékeket, az alapvető értékeket, és osztani is kell azokat. Olyan Európát kell felépítenünk, ahol minden személy megtalálja a helyét a társadalomban, képes kibontakoztatni önmagát, elérni az eredményeit, függetlenül attól, hogy honnan származik valaki. Az EU tanulása az iskolában mit is jelent? Teljesen egyetértek Dragicsi úr megközelítésével a jelentésében. Ez számomra két központi aspektust jelent, az európai történelem tanítása, a kultúra és a nyelvek tanítása az egyik oldalon, másrészt pedig a polgári és állampolgári ismeretek oktatása. Ez szorosan összefügg ez a kettő. Ha nem ismerik Európát, akkor nem fogjuk tudni látni, hogy mik azok a közös értékek, amelyekre szükség van és természetesen, hogyha ismerjük a történelmet és a másik nyelvét, akkor az aktív európai polgárságot is támogatjuk. Igenis, ez jelenti az európai dimenziót az oktatásban, és erre kitér a Dragicsi jelentés is. Természetes, hogy a tagállamok feladata, hogy a koncepciót a saját tanterveikbe átültessék. Az Európai Bizottság a szakpolitikai együttműködésen keresztül kíván ebben segíteni és mindenek előtt konkrétan az Erasmus Plus programon keresztül. Sok évvel ezelőtt a parlament és a tanács egyetértett abban, hogy melyek a központi tendenciák, ide tartoznak az állampolgársági ö, kompetenciák, a kifejezés szabadsága, és ide tartozik a vallások közötti párbeszéd, mert így tudjuk bevonni a gyermekeket, és ez egy fontos eleme egyébként az európai szintű kezdeményezéseknek. És a jelenlegi összefüggésben erre nagyobb szükség van, mint valaha. Jobban meg kell érteni egymást, de mindenek előtt jobban át kell adni a közös értékeinket. Egy évvel ezelőtt, 2015 márciusában az EU oktatási miniszterei elfogadták a Párizsi nyilatkozatot, ezzel reagáltak a Charlie Hebdo támadásokra, hiszen itt a közös értékekről, a tolerancia, a szabadságról és a megkülönböztetés mentességről beszéltünk az oktatáson keresztül. Természetesen itt van az Euró 20 as terv, oktatási vetülete. A munkacsoportunk igyekszik a radikalizációt gorcső alá venni, és mit tudunk tenni ez ellen az oktatáson keresztül, hogyan tudunk a média oktatáson keresztül erre reagálni. Az EU programjait is előtérbe helyezzük, a Kreatív Európát, a Euro for Citizens és az e Erasmus Plus-t, hiszen a kulturális tudatosságot szeretnénk erősíteni, illetve a nyelvek oktatását. 2016 az Európai Bizottság eh, konkrét projekteket kíván finanszírozni és elősegíteni a demokratikus állampolgárságot. Eh, egyébként eh, a virtuális oktatási platformjainkat is erősítjük, mint az e-traininget, több mint egy 300 ezer oktató, egy hálózatáról beszélünk, a felnőtt oktatás is előtérbe kerül, és a School Education Gateway. És természetesen fontos, hogy bevonjuk azokat, akik kulcsfontosságú szereplők ezen a területen. Ezek a platformok hozzáférést biztosítanak a minőségi oktatóanyagokhoz, és a hálózatok valamennyi eh, előnyét kihasználják a jobb gyakorlatok kialakítása érdekében. Eh, alaposan vizsgáljuk az eredményeket, és eh, szeretnék előtérbe helyezni a polgárok fokozottabb bevonását. Ez egy központi jelentősége terület, és egy, szorosan együtt kívánok dolgozni önökkel. Köszönöm szépen, biztos úr, ezzel